került minden párton átnyúló módon tisztáznunk is, mit tudunk a megelőzés érdekében javasolni. Hiszen nem akkor kell cselekedni, amikor már itt van a katasztrófa, hanem megelőzően. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégáim, ezzel lezártuk a vitát, és a következő napi rendi pontra térünk át. szóbeli igénylő kérdés a vulkáni hamu okozta válság tárgyában a bizottsághoz intéztek kérdést. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος για Még várom, hogy a biztos úr elhelyezkedjen azért, hogy követhesse a vitánkat. Tin κυρία kau. Ekte το λόγο, Először Tikau asszonynak adom meg a szót az előadónknak. Köszönöm. Simpson úr elnézést kér, nem lehet jelen a téma vitájában, mert nem tudott idejönni, hiszen a hamufelhő miatt korlátozták a légiforgalmat az Egyesült Királyságban, ezért nem tudott Strasbourgba elutazni. Éppen ezért az ő nevébe beszélek ma este. A szóbeli kérdés a vulkáni ham okozta válság miatt most is releváns, figyelembe véve a légiforgalomban fellépett, fellépő fennakadásokat. Tudjuk, hogy mi történt a múlt hónapban, hat napra az EU légterét lezárták emiatt. Most már nem csak a fenakadás következményeivel, pénzügyi következményeivel foglalkozunk, hanem azzal is, hogy továbbra is bizonytalan az, hogy az európai légtér nyitott-e, vagy le kell zárni. Igen, aktívan figyeltük a légtér lezárásával kapcsolatos helyzetet, és az is világos, hogy az európai szintű reagálást fel kell gyorsítani, hiszen még nem zárult le a probléma. Tudjuk, hogy milyen problémákat okoz ez a légiközlekedéseknek. Szeretnénk biztosítékot kapni arra, hogy megvan a mechanizmus arra, hogy megküzdjünk ezzel a helyzettel, valamint kérdezem, hogy azok a hiányosságok, amelyeket az elmúlt hetekben tapasztaltunk, ezekkel foglalkoznak-e megfelelően? Tudjuk, hogy biztonsági hálóra is szükség lenne azért, hogy ne az utasok viseljék a fennakadások pénzügyi következményeit, és az utasokat ne hagyják magukra a lété lezárása, lezárását követő problémák terén. A légi forgalom utasainak jogairól is beszélni kell, és arról, hogy amikor kompenzációt nyújtanak a légiközlekedési iparnak, akkor hogyan történik mindez, hogyan lehet elérni azt is, hogy a jogszabályok alapján tegyenek eleget a légitársaságok a kötelezettségeiknek. A jelenlegi helyzetben felmerült az a kérdés is, hogy milyen sérülékeny a helyzetük azoknak az utasoknak, akik harmadik országokba kívánnak utazni, vagy onnan kívánnak elutazni, és ezekre a harmadik országokra nem vonatkoznak az EU jogszabályok. A válság elején már arra is rádöbbentünk, hogy milyen komoly pénzügyi vesztességeket szenvedett a légiközlekedési ipar a légkör lezárása miatt. Kérdezem, hogy van-e kompenzációs csomagterv, és tudják-e azt biztosítani, hogy a kompenzációt a légi közlekedés különböző ágazatai kapják, ne csak a légitársaságok, és kérdezem, hogy EU szintű-e a kompenzáció. Tudom, hogy néhány tagállam jobban szeretné, vagyis néhány tagállam a ban más kompenzációt adnak a légitársaságoknak, vagy inkább őket preferálják, de kérdezem, hogy hogy lehet a torzulásokat elkerülni a kompenzációkban, és lehet-e biztosítani azt, hogy itt a tagállamok egyenlő esélyekkel induljanak? Van itt egy másik nagy gond, milyen eljárások vannak érvényben arra vonatkozóan, hogy meghatározzák, mikor kell lezárni a légteret, és mikor nem ismét felhívta a figyelmet a helyzet arra, hogy hogyan lehet meghatározni a légtér lezárás szükségességét. Vajon túl óvatosak voltak a tagállamok, amikor ezt megállapították? Vagy lehet, hogy a repülőgépek biztonságosan repülhetnek, akkor is, hogyha sűrűbb ez a felhő? Az elmúlt hetekben azt is láttuk, hogy szükség van közös megközelítésre EU szinten, és nem arra megkülönböztetéssel járó megközelítése van szükség, mint amit tapasztaltunk adatgyűjtés kellene, modellezés azért, hogy részletesebb kép alakuljon ki arról, hogy milyen kockázatokkal jár a repülőgépek számára, hogyha átrepülnek a hamufelhőn. A restrikciók és a lezárt légtér definíciók vonatkozásában is tisztázni kellene a helyzetet. Ha figyelembe vesszük a válságot, akkor látjuk, hogy mennyire fontos a nagyobb együttműködés és fel kell gyorsítani az egységes európai égbolt kezdeményezést. Jó lenne, hogyha az EU jobban meg tudna küzdeni a hasonló válságokkal. Elnök, köszönöm, Tikáv asszony, Kállász úr az Európai Bizottság nevében szól. Madam President, honorable members, I would... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, szeretném frissíteni a rendelkezésre álltó adatokat a vulkán kitörése óta. Nyilván az Európai Uniót az EIA Fiala jogkül különböző kitöréseinek következményeit megéreztük, és tudjuk, hogy a vulkáni hamu nagyon súlyos elemeket is tartalmaz, főleg a repülőkre vonatkozva, vonatkozóan. Ezért aztán nemzetközi szinten egy meghatározás született arra vonatkozóan, hogy a legbiztonságosabb lezárni a légteret. Az európaiak azonnal megpróbáltak fellépni a probléma ellen, és kiderült az is, hogy differenciáltabb megközelítésre van szükség, április 17-én, 18-án a spanyol elnökséggel és az Eurocontrollal egy koordinált európai megközelítést határolt, határoztunk meg. Ennek értelmében az ipar és az tagállamok is tudják, hiszen április 19-én a közlekedési miniszterek is jelen voltak a közös megbeszélésen, hogy milyen körülmények között lehet kooperatív módon újra megnyitni a légteret. Az azonnali lépést követően a bizottság egy jelentést tett közzé a a krízissel kapcsolatban, és május 4-ig meg is ismerhették ezt. A jelenlegi válságban látjuk igazán, hogy mennyire szükség van arra, hogy hatékonyan fellépjünk az ilyen krízisben. Az elmúlt tíz nap is mutatta, hogy nem oldódott meg a helyzet a jelen pillanatban, hiszen továbbra is aktív maradt a vulkán és a légtér zár is megismétlődik, attól függően, hogy milyenek az időjárási körülmények. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy következtetéseit figyelembe veszi a közlekedési miniszterek tanácsának következtetéseit. Május 11-től kedvően lesznek hatályosak a határozatok, és ezen a héten is folytatódnak a koordinációs munkálatok. Az Egységes Európai Égbolt kezdeményezés keretében május 7-én megbízást kapott a funkcionális légtérblokkok koordinátora, és az EASA, a repülésbiztonsági ügynökség kötelező ö, értékeket kíván kapni a tekintetben, hogy honnantól nem biztonságos a repülőgép hajtóműve számára a vulkáni hamu koncentrációja. Tehát azt gondolom, hogy a válságkezelés, illetve a válság felmérése jó úton halad lesznek további közlekedési miniszteri találkozók, és a következő alkalommal be is fogunk majd számolni erről. Köszönjük szépen, mondja az elnök, most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalók. Elsőként Marinescu képviselő kap szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. Az áprilisi vulkán kitörés azt mutatta számunkra, hogy az európai légi forgalom nem készült fel arra, hogy hasonló helyzetben megfelelő választ adjon. Nem volt koordináció, rugalmasság, és nem használták ki a repülési feltételeket maximálisan. 2009-ben elfogadtunk egy anyagot, pedig a tagállamok ellenálltak, Egyébként a megjelenés több időt vett igénybe, mint a vita. Aztán szó volt arról, hogy hasznos-e ezt a csomagtervet elfogadni. Az egységes európai égboltra szükség lenne, és éppen ezért eh, hatékonyan kell a forgalmat eh, ellenőrizni, és nem csak a nemzeti határokkal kell foglalkozni, vagy nem csak azokat kell figyelembe venni. Gyorsan eh, be kellene vezetni az Egységes Európai Égbolt csomag tervet ezen okoknál fogva. Természetesen az elfogadott intézkedések lehetnek pozitívak. Először is létre kell hozni funkcionális európai légtérblokkokat 2012 végéig. De kell egy útmutató is, egyébként a rendelet is ezt előirányozta, és sajnos a május 4-i tanácsi konklúziók erről az útmutatóról nem beszélnek, és ha nincs ilyen útmutató, akkor jogosan mondhatják a tagállamok azt, hogy emiatt késlekednek az intézkedések terén. Egy igazi európai égboltra lenne szó, a az említett légtér blokk mellett, valamint a blokkon belül kellene ellenőrizni az égboltot a szomszédos égboltokkal együtt, azért, hogy ne legyen átfedés a jelenlegi nemzeti határokat a funkcionális légtérblokkokkal együtt kellene kezelni. Szerintem nincs szükség arra, hogy egy harmadik rendeletet hozzunk létre e témában, azért, hogy a különböző blokkokat egy kalap alá vegyük. A rendszert be kell vezetni optimális körülmények mellett és a legalacsonyabb költségekkel. Reméljük, hogy a további országok fognak a Schengeni zónához csatlakozni és ez is segítség lesz, elnök. Köszönöm szépen, most pedig Kadlai úr a szocialisták, demokraták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném megköszönni biztos úr önnek is a választ. Azonban még vannak kérdések, amelyekre még nem született válasz. És szerettem volna tisztázni, mivel Brian Simpson kolléga nincs itt, azt mutatja, hogy mennyire aktuális ez a pont hiszen egy ilyen vulkánkitörés következményei beláthatatlanok. A mobilitás csökken, a nemzetgazdaságunk szenvedhet, és azt sem zárhatjuk ki, hogy a nyári szezonban ismét történik valami ilyesmi, tehát ismét le kell zárni a légteret. Nem csak szerkezeti intézkedéseken kell dolgoznunk, amelyek hatékonyabbá teszik a légi közlekedést, nem, sokkal jobb válságkezelést is ki kell alakítanunk. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon jó az, hogy van egy koordinációs sejt, még többet tudunk meg majd erről, de szeretném elmond, szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a koordinációs sejt feladatait, hiszen áprilisban láttuk, hogy a koordináció nem igazán működött a légitársaságok, repülőterek, utazási irodák között. Szükségünk van egy olyan mechanizmusra, amely lehetővé teszi, hogy az érintettek megtudják, hogy milyen jogaik vannak. Nem tudták, hogy milyen jogaik voltak. Nem volt semmilyen koordináció. Éppen ezért szükségünk van európai szinten egy olyan tartó pontra, ahonnan megtudhatjuk, hogy mik a jogaink. Több ezer embert valahogy haza kell juttatni. Nagyon fontos az, hogy a jogaikhoz jussanak a légiutasok. Azonban ez egy jó dolog, azonban fokhíjas ez a dolog. Mi legyen a harmadik eh, országok repülőtársaságaival és utasaival. Szerintem ezekkel az államokkal megállapodásokat kellene kötni, hogy az ilyen helyzetben mi a teendő. Az is nagyon fontos, hogy a tagállamok ellenőrizzék a hatályos jogszabályokat. Hallottuk például, hogy az olasz hatóságok a Ryanair-re kiszabtak egy jó nagy büntetést. Ez szép, azonban ezt a példát a többi állam is követheti. Vannak strukturális intézkedések, amelyek mindenképpen szükségesek. Tehát az európai égbolt most alakul ki. De ott van a vasút. Látjuk, hogy a vasút nem volt igazi alternatíva. Ez sok minden mással is összefügg. De még nagyon sok tennivalónk lenne ezen a területen, azonban számít a támogatásunkkal. Köszönöm szépen, Elhadrai úr! Most pedig Alde. Tehát az Alde részéről Messner asszony kap szót. Három percre. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, már a vulkán kitörés után egyszer beszéltünk már itt a hamufelhőről és a problémákról. Észrevettük, hogy több minden történt. Az egyik az, hogy mennyire szükséges a közlekedés számára a légi közlekedés nem csak utasok nem jutottak haza, hanem árut sem lehetett szállítani. Németországban például a BMW nem tudott rendesen termelni, mert nem jöttek az alkatrészek. Ez azt jelenti, hogy minden közlekedési eszközre szükségünk van. Azt is észrevettük, hogy ha több napig nem lehet repülni, akkor válságba kerülnek a légitársaságok. Öt napot még el lehet viselni, mondták a társaságok, de 20 nap alatt már összeomlottak volna. Tehát nem kell azt mondanunk, hogy szükséges lett volna a támogatás, hiszen az lett volna, hogyha 20 napig tart a válság. Példát láttunk, hogy hogyan lehetne mindent megtenni az utasok számára információ tekintetében, kárpótlás tekintetében, és így tovább, ahogy itt erről egyszer már döntöttünk. De most mindenkelőtt két dologról szólnék. Először az egységes európai égboltról. Nincsen egységes európai légtér. Ezt pedig most fájdalmasan hiányoltuk is. Hiszen mondjuk nem tudtuk volna megakadályozni a vulkánkitörést az egységes égbolttal, azonban szerintem az utasokat sokkal zöggenőmentesebben szállíthattuk volna haza. Kineveztünk egy koordinátort, elkezdte a munkáját, és reméljük, hogy viszonylag hamar létrejön az egységes európai égbolt. De mit gondolnak, meddig tart, amíg tényleg létrejön? Nem tudom megválaszolni, de itt már arról is beszéltünk, hogy esetleg a vasút jobb koordinációval többet segíthetett volna az utasok esetleg hamarabb hazajutottak volna. Észrevettük itt is, hogy hol vannak a nehézségek. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy felteszem a kérdést, hogy van válságkezelés? Van Londonban egy intézet, azonban csak földrengésekre szakosodott, hát úgy marginálisan a vulkánok is érintik a tevékenységi körét. Kritizálták, hogy számítógépen szimulálták az adatokat. A kérdés az, hogy mit tanulhatunk máshonnan, az Egyesült Államokból, Indonéziától, ahol gyakoribbak a vulkánkitörések. Hogyan mérnek? Véleményem szerint jobban felkészültek az ilyenekre. Esetleg Európában nem számítottunk ezzel, de most le kell vonnunk a következtetéseket. Egy nagyon fejlett technológiai térség vagyunk, és szükségünk van arra is, hogy az aeroszolokat, a vulkáni hamu által felszabadított részecskéket mérjük. Hogyan érhetjük el ezt a technológiánk javításával az emberek érdekében? Köszönöm. Köszönöm szépen, Messner asszony. Most Lichtenberger asszony kettő percet kapott a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Az európai légtér lezárása szükséges intézkedés volt a biztonság érdekében. Most ezután és mielőtt a légteret ismét le kell zárni, megfelelő módon kell a problémát kezelnünk. Véleményem szerint még nem sikerült a problémát kezelni. Sem a mérések koordinációjánál, sem a mérések kiértékelésénél, és az utasok ellátásában sem. A második esetben a törölt járatok utasaival nagyon elítélhető módon bántak. Szeretném megkérdezni, hogy mikor lesznek érvényes tervek ilyen esetekre. Biztos úr, a kártalani, lehetséges kártalanítások kérdését nem vált, válaszolta meg nagyon alaposan tehát a légitársaságok kártér, kárpótlásáról van szó, hiszen ez a kérdés még mindig nem került megválaszolásra. Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Ki kell kárpótolni? A légitársaságokat? Ők mit csinálnak? Visszaadják a pénzt az utasoknak? Vagy kapjanak az üzletemberek kárpótlást? Egy cég kapjon kárpótlást, amely várt az alkatrészre? Miért csak a légitársaságok kapjanak kárpótlást? Én ezt nem tartom helyesnek. Hogyha látjuk, hogy ez a dolog a gazdaság egészét érintette, azonban azt is garantálnunk kell, hogy ne kapjanak további szubvenciót a légitársaságok, mint amennyi jár nekik. Ezekre a kérdésekre várom a választ, biztos úr. Zsillé úr. Szerettem volna azzal kezdeni, hogy köszönetet mondjak a biztos úrnak, Kállász úrnak. Azért a munkáját, amit az utóbbi öt napban végzett. Talán az első két-három nap nem volt a leg példamutatóbb, de összességében azt gondolom mégiscsak nagyon jó munka született, a tanácsi határozatok, az egységes európai égbolttal, valamint a funkcionális légtérblokkok koordinátorával kapcsolatban is nagyszerű. Úgyhogy időben születtek a különböző határozatok. Meg kell azonban értenünk azt is, hogy óriási a nyomás a politikusok részéről, az utasok részéről, a, az ipar és a kereskedelem részéről, és meg kell néznünk a jelenlegi jogalapot, az egyes tagállamokban, a tekintetben, hogy mi alapján kell megnyitni vagy lezárni a légteret. Amennyiben lett volna baleset a vulkáni hamu okán, és kiderült volna, hogy rossz döntést hozott a bizottság, csak gondoljanak bele, hogy ez mit hozott volna magával. Akkor egészen más dolgokról tárgyalnánk ma. A veszteségekről beszélünk ma, Egyébként pedig a felelősökről egy egészen más helyzetről folynának a tárgyalások, a viták. Tehát be kell vonnunk a következtetéseket rövid távon. Azt gondolom, hogy a megfelelő döntéseket hoztuk, de a, az Alcadraui képviselő által már említett utasok jogaival kapcsolatban tudjuk, hogy bizonyos légitársaságok ezeket nem tartották tiszteletben, különösen a harmadik országok beli légitársaságok de az EU-ból induló járatokat üzemeltető légitársaságok is arra figyeltek, hogy hogy tudják a legjobban megtakarítani a saját pénzüket. És ezért az Európai Unión belül az utasok jogainak a biztosítása hosszú távú kihívás. Ez pedig arra is visszavezethető, hogy, hogy a különböző modalitások közötti kapcsolatok nincsenek meg a közlekedésben. Köszönöm. Nem Köszönöm. Innen úr, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, szerintem arra kell emlékezni ebben az esetben is, hogy az óvatosság elvét kell alkalmazni, amikor emberi életekről van szó. Hogyha ezt alkalmazzuk, akkor ennek ellenére nem szabad szélsőséges döntéseket hoztani, hozni, mert eh, akkor ezt nem jó szemmel néznék az európai polgárok ha egy régi matematikai és meteorológiai módszert alkalmazunk, és nem a pilóták egyesületére hallgatunk, akkor talán sikerült volna elkerülni azt a nagy zűrzavart és a teljes zárlatot. Nagyon sok európai polgár rossz helyzetbe került, de szerintem jó lenne parlamenti vizsgálatot folytatni, mert nagyon sokan szélhámos módon viselkedtek a válság körülményei között. Köszönöm. Most pedig az FD frakció nevében két és fél pénz, percben Imberezász úr kapja a szót. Kedves kollégák, elnök asszony, biztos úr, szeretném én is megerősíteni, amit kollégáim mondtak a vulkánkitörés tárgyában, és arról szólnék, hogy a repülőtéren lévő utasok számára milyen következményekkel járt mindez. Az Európai Egységes Égbolt kezdeményezést mindenképpen meg akarjuk valósítani, ennek nagyon örülök, és a koordinátor májustól dolgozni fog. De nem tudjuk azt, hogy a jövőben tudunk-e hasonló helyzeteket majd kezelni. Éppen ezért talán jobban oda kellene figyelnünk azokra a stratégiákra, amelyek alternatív közlekedési eszközöket is magukba foglalnának, mint ahogy a német kollega szólt róla, például a vasutat kellene igénybe venni. A balti országok esetében felmerült az, hogy mennyire hasznosak lennének a vasútvonalak, a jobb vasúti összekötetés, és a balti térségben is vannak hasonló tervek, de én most a balti ország, a balti régióról beszélek, feltételezem, hogy más régiókban is felmerül ez a kérdés jó lenne megoldást találni. Nálunk Lengyelország felé van vasúti összekötetés, így tudunk Nyugat-Európába eljutni, de egyébként teljesen el vagyunk vágva a nagy európai vasúti közlekedési rendszerektől. A modern vasút hálózatok valószínűleg már léteznek más európai országokban, de nálunk a balti országokban nincs ilyen rendszer még mindig. Szeretném megkérdezni a biztost, van-e terv arra, hogy az említett alternatív közlekedési projektekre összpontosítanának. Remélem, hogy lesz elegendő politikai akarat, és hogyha jövőben hasonló válság lesz, akkor reméljük, hogy a megélt helyzetet el tudjuk kerülni. Köszönöm, de Grandes Pascual úr, három percben. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak, amit ebben a nehéz időben tett. Még nyilván nem találtunk végleges megoldást. Úgy gondolom, hogy a gazdaság nyereséges, de veszteséges is volt, hiszen több tízezer légi utast hagytak Pácban. És a irányelveknek, a rendeleteknek nem igazán volt hatása. Mindenki viszmajorra hivatkozik. És el kellene gondolkodnunk azon, hogy nem kellene -e egy alapot létrehoznunk az ilyen katasztrófák tekintetében. Tehát körülbelül 1,6 milliárdos volt a kár világszerte, 800 milliós Európában. Ezek becsült értékek. Azonban nagyon jól mutatják, hogy egy válság közepette borzasztó helyzet keletkezhet, hiszen számos szerződést kellett érvényteleníteni, félő, hogy a turista áradatok sem fognak a szokott módon a turista célokra eljutni. Tehát mit tehetünk, hogy a válságot megoldjuk? Kritikusnak kell lennünk, önkritikusnak is. Senki sem rázhatja le magáról a felelősséget. Nagyon sokan rosszul cselekedtek, nem hatékonyan, és túl későn. Úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy miért négy napra volt szükség az európai intézményeknek, hogy valamit tegyenek, és ez az állampolgárokat nem nyugtatta meg, hanem inkább megbénította. A biztos elmondta, hogy milyen intézkedéseket tettek, ezek nagyon észszerű intézkedések voltak, azonban nem túl konkrétak. Ma is fennáll annak a veszélye, hogy lezárják a légteret. Éppen ezért egyéb szempontokra is gondolnunk kell. A válság nem járult hozzá ahhoz, hogy a tagállamok jobban koordinálják intézkedéseiket. Vigyázzunk kell, hogy egy következő vulkánkitörés ne járjon még rosszabb következményekkel az európai nemzetgazdaságokra. Tehát az alternatív intézkedések tekintetében is rugalmasabbnak kell lennünk. Szerintem látnunk kell, hogy az intézmények nem voltak abban a helyzetben, hogy ezt a válságot megoldják. Köszönöm, most két percre Ayala Sender asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Kallasz úrnak azt, amit tett ezekben a napokban, és hogy amióta kitört az EIE fiatal nagyon sok mindent tett. Az a helyzet, hogy nagyon sokat tanultunk ebben az időben. Nem csak a repülőtereket érintette ez a helyzet, hanem a társadalmainkat is, a gazdaságainkat, a segítséget, és szeretném Taján és Almunia uraknak is megköszönni azt, amit tettek, hiszen elgondolkoztak azon, hogy például az ilyen katasztrófáknak milyen kihatása lehet a turizmusra. Most látjuk, hogy több koordinációra van szükségünk, hogy az egységes európai légtér előtt álló akadályokat megszüntessük. Emlékeztetnék a Cézár rendszerre, amelyet végre meg kell valósítani. Hiszen miért habozunk még? A május negyediki tanács nem tudott megegyezni. Nem jó dolog ez. Itt van a válság, újabb katasztrófa fenyeget, itt van a válság, a légiipar, a légi közlekedés nyakán. Tehát gondolkozunk el azon is, hogy a különféle jogszabályok konkrét alkalmazása hogyan néz ki a tagállamokban. Ezen kívül a fapados járatokkal szemben nagyon keményen fel kell lépni, hogyha nem tartják be kötelezettségeiket az utasokkal szemben. Volt már egy kísérleti projekt 2010 tekintetében, hogy a repülőtereken igenis garantálják azokat az intézkedéseket, amelyekhez joguk van az utasoknak. Már előttem is mondták, hogy fontosabb, nagyon fontos dolog kiépíteni a vasutakat, és Spanyolország is szorgalmazza a Barcelona és Madrid közötti magassebességű vasút kiépítését. Ezen kívül az áram és a telekommunikáció koordinációjában is jobbnak kell lennünk. Nagyon szépen köszönöm, Ayla Szender asszony. Most Harkin asszony kap szót az Alde nevében. madam president my particular perspective in this. köszönöm szépen a személyesem hozzászólásom inkább a kisebb perifériális reptekre vonatkozik. Írország nyilván ami perifériális reptereink különösen fontosak a mobilitás szempontjából. Számos regionális, nyugat, nyugati parti, írországi repülőtér van, és tulajdonképpen pont azért, mert sziget vagyunk, szigetország vagyunk, különösen érintett bennünket ez a vulkáni hamu. Nagyon fontos lenne nemzetközi szabványokat, kritériumokat megállapítani, és hogyha állami támogatásokra kerülne sor a periférián fekvő repterek vonatkozásában, az állami szubvenciókat igenis támogatni kellene azt kell mondanom, hogy ez a probléma nem fog nagyon hamar megoldódni, ezen a módon pláne, ugyanis akkor csak munkahelyek vesznek el, és a gazdaság megint csak lejtmenetbe kerül. Pénzügyi támogatást megfelelő módon egységesen kell elosztani, végezetül pedig azt is fel kell ismernünk, hogy csak azért, mert kényű kedvük szerint törlik a le, repülőjáratokat, ezt nem engedhetik meg maguknak a légitársaságok. A kérdés gyakorlatilag az, hogy ki a felelős, és a pénzügyi teher kire fog hárulni. Köszönöm. Durán asszony másfél percben. Köszönöm, elnök asszony ami a kezelési és koordinálási rendszert illeti, hiszen az új vulkán kitörés ismét a már megért problémákat hozza fel. Az interoperabilitás és a foglalási rendszer a vasút esetében mindenképpen szükség van arra, hogy könnyen helyettesítse a közúti és a vasúti közlekedés a légi közlekedést hasonló helyzetben, hiszen ezek előfordulhatnak más körülmények között is. Ami a struktúrát illeti, és a kompenzációt szeretném felvetni, a kockázat kérdését, amikor állami támogatást nyújtanak, akkor költségvetésileg nem tudják vállalni az államok ezeket a támogatásokat hasonló helyzetben. Hogyha az üzemeltetők, a légitársaságok ilyen kéréssel állnak elő, akkor kik kapnak majd támogatást, és kik nem. Szerintem a prudenciális szabályokat kellene a légitársaságok esetében is bevezetni, mint a banki szektorban. Kötelező biztosítást kellene elrendelni azért, hogy megosszák a költségeket a kompenzáció esetén, és tudjuk, hogy a, ezek a vállalkozások már milyen kedvezményekben részesülnek ma is. Ezt is figyelembe kell venni az állami támogatás esetében és mindenképpen kompenzálni kell az utasokat a légitársaságoknak. Köszönöm, Foster asszony. Köszönöm. A vulkánkötörés által okozott hamu még mindig itt van. 12 millió utas érintett a legutóbbi kitörés. Az áruk nem érkeztek meg. A kis és nagy vállalatokat mind érintette ez a válság. Az európai légitársaságok pedig katasztrofális veszteségeket könyvelhettek el. Szerintem van 2 milliárd euró körül lehetnek a veszteségeik. Egy dolog nyilvánvaló, hogy a légiközlekedés nagyon fontos az európai gazdaság számára, és azok számára, akik függenek a légiközlekedésről. Azonban a légiközlekedés elsődleges alapelve a biztonság. Így az európai légiközlekedés érdekében a bizottság látta, hogy szükséges nem csak az anyagi kárpótlás, hanem az, hogy nagyon komoly új intézkedéseket foganatosítson. A kockázat beletartozik az üzleti életbe. Azonban most különleges körülményekről van szó. Hiszen ilyen hihetetlen veszteségeket az ipar szeptember 11 óta nem viselt el. Éppen ezért egy olyan iparágat kell most támogatni, amely nem bírja tovább elviselni a hasonló helyzeteket. Mi a teendő ilyen helyzetekben? Először is a légitársaságokat is be kell vonni az égbolt lezárásáról folyó vitába. Ezen kívül még mindig fenntartásaim vannak a hálózati menedzser kinevezésével kapcsolatban. Meg vagyok győződve róla, hogy még kérdéseket meg kell válaszolni. Például mi lenne ennek a személynek a feladata? Kinek lenne felelős? Hogyan javítaná a jelenlegi helyzetet? Biztos úr, mielőtt ö, itt jogszabály születik, szeretném önnel megtárgyalni ezt a problémát, hiszen lehet, hogy több kárt, mint hasznot hoz. Nézzük meg, hogy mi van Észak-Amerikában és máshol. Mit csinálnak, amikor vulkáni hamu van? Nálunk ugyanazok a mérők vannak, mint Európában. Az amerikaiaknak más módszereik vannak a vulkáni hamu terjedéséről és méréséről. Tanulhatnánk tőlük. Az Európai Unióban eh, ilyen döntések miatt lezárják a légteret. És eh, folytatnunk kell a megbeszélést az érintett harmadik országokkal is. Végezetül pedig eh, Hosszú távú stratégiát kell kidolgoznunk az Európai Uniós légiközlekedés számára. Figyelembe kell vennünk a nemzetközi dimenziónkat is. Támogatnunk kell olyan intézkedéseket, amelyek megfelelő kártérítést biztosítanak úgy, hogy ne hassanak ki negatívan a versenyre. Köszönöm. Tora, a kíros Paska. Köszönöm. Paska úr, két és fél percben. Köszönöm a szót, tisztelt biztos úr, asszony, hölgyeim és uraim! Az izlandi vulkán kitörés megerősítette azt, hogy mennyire sérülékeny a légi közlekedés. Nem csak vulkánkitörések, hanem erős szél, erős havazás, és köd esetén nehézségek merülnek fel a légi társaságok számára az üzemeltetés terén. Éppen ezért a felelős légitársaságok biztosítást kötnek azért, hogy a vesztességeiket lefedjék a váratlan különleges események esetén. A biztosítás költsége benne van a jegyek árában, és az utasok, mikor megveszik a jegyet, akkor számítanak arra, hogy rendkívüli események idején segítséget kapnak. Szeretném elmondani, biztos úr, hogy az utasok azt is kifizetik a jegy árával együtt, hogy támogatást kapjanak, ha különleges események történnek, és a légitársaságok pedig biztosítják magukat. Az EU esetében nem lehet a veszességeket áthárítani az EU tagállamokra. Éppen ezért a kormányok nem akarnak helyet adni ezeknek a kérelmeknek. Hogyha a szállítókat, fuvarozókat, kompenzálni kell, akkor ezt mindenképpen a biztosítási kötvényekbe kell belevenni ezt a tételt. Ez minden EU tag, EU állampolgár esetében így van, hogyha elveszítik a lakásukat, akkor a biztosító fizet számukra, ha van biztosításuk. A légitársaságok és a az államok nem fognak beszállni az új lakás költségeinek biztosításába. Úgyhogy éppen ezért a légitársaságok veszteségeit nem fizethetik ki az államok. Ez abszolút lenne. Nincs indoka annak, hogy támogassák a kormányok és az EU állampolgárok ebben az esetben a, a légitársaságokat. Köszönöm, Paszkál úr, most pedig Skridlevská asszonynak adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Áprilisban a vulkán kitörése következtében az európai légtár gyakorlatilag teljesen megbénult. Nyilván itt Viszmajorról van szó, mégis negatív következményei voltak ennek az utasok számára és a e, légi közlekedés egészének számára, és nagyon sokan cserben maradtak, semmiféle információhoz nem jutottak hozzá a légiutasok, és a hát tulajdonképpen többé-kevésbé megbízható egyetlen források a légtér zárrak ö, voltak. Természeti katasztrófákért senki nem tud felelősséget vállalni, viszont fel kell tenni a kérdést, hogy ez az európai grémiumok, amelyek eh, az utasok, a utasok biztonságáért is szavatolnak, hogyan léptek föl? Nem voltak ugyanis kielégítőek, és későn érkeztek a megfelelő intézkedések. Ebből adódott az a káosz, amely osztályrésző jutott a szerencsétlenül járt eh, légiutasoknak, akik nem jutottak megfelelő információ birtokába. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon rossz bizonyítványt kellett kiállítanunk, a vulkán kitörését követően a, a bizottságnak, ezért kérdezném, hogy esetleges további kitörések esetében mit tervez tenni a bizottság, hogy a hasonló helyzetet megelőzze, illetve milyen szándéka van a bizottságnak, hogy a tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen a utasok felé. Úgy gondolom ugyanis, hogy az eddigi intézkedések, mint ahogy már mondtam, nem kielégítőek. Köszönöm, mondja az elnök. Következik Danellis az képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, két fontos repülőtér lezárása tegnap Londoni, a londoni és az amsterdami a hamu felhő miatt az bizonyítja, hogy mindaz, ami áprilisban történt, az nem különleges esemény volt, aminek ne lett volna hosszú távú következménye, és ne ismét ismétlődhetne meg. Simpson úr távolléte sokkal nagyobb port ver fel, mint a jelenlét a mai napon. Nehéz gazdasági körülmények között vagyunk most, és a légi közlekedési ágazat is szenvedettől a vulkánkitörésnek kihatása van a vállalatokra és az alkalmazottakra. 400 millió dollár napi következménye van mindennek, annyi a veszteség, és ez bizony a leggyengébbeket sújtja legjobban Európában még mindig nincsenek eszközeink, amelyek alapján az Európában felmerülő kockázatokat értékelni lehetne. És nem tudjuk kihasználni az összes adatot, amely a tagállamok kezében van. A kaotikus helyzet megismétlődhet, ennek a kockázata valós, és lehetővé kellene tenni az EU számára, hogy koordinált módon közbelépjen hasonló helyzetben, és könnyíteni tudja a nehézségeket az utasok és a légi vállalatok számára. Most pedig Gallagher úr másfél percben. Írország sziget. És éppen ezért az íreknek repülniük kellett. Szerintem az írek sokkal jobban szenvedtek a katasztrófától, mint bárki. Én, amikor Strasbourgba jöttem, Velszbe mentem kompal, onnan elmentem az angol tengerpartig, és onnan Londonból pedig eh, vonattal jöttem Strasbourgba. Tehát eh, az Európai Uniós eh, közlekedési miniszterek nem engedték repülni repülőket biztonsági okok miatt. Azonban most már 300 ezer órát repültek a gépek a vulkánkidörés óta, és támogatom azt, hogy legyen egységes európai légtér, hiszen ezt Madridban februárban a spanyol elnökség alatt elfogadták, hogy legyen egy úti terve ennek. Örülök, hogy a biztos ma este itt van velünk, hiszen ő ennek a vezetője. Az Eurocontrol feladatát is meg kell szabni, hogy legyen hatalma koordinálni ilyen helyzetben az intézkedéseket. Tegnap Írország és Nagy-Britannia között is leállt a légi közlekedés. és a földrajzi határok megléte azt jelenti, hogy közös légi politikai politikát kell kialakítani. Köszönöm, tiszt úr, másfél percben kérem tartsa be a hozzászólási időt, kedves kollega. Köszönöm. A vulkánkitörés következményeit egész Európában észleljük. Több mint százezerre utat töröltek, és 10 millió utas érezte a következményeket. A következmények tényleg fájdalmasak voltak a kelet-európai országok számára is, hiszen a kelet-európai országoknak nem igazán léteznek alternatívái, tehát elszigeteltek voltak. Éppen ezért jobb transzeurópai hálózatokra van szükségünk az utasok és az áruk szállítása érdekében. Éppen ezért egy hatékony, működő közlekedési rendszerre van szükségünk, amely nem függ a légi közlekedésről. Tehát Európán belül legyen más alternatíva. Hozzuk létre ezt a rendszert, amely jó lenne az utasok számára, és jó lenne a gazdaság számára is. Támogatom azt is, hogy további összeköttetések legyenek a városok között. Támogatnunk kell a vasúti folyosók létrehozását, hogy Európa különböző részeit jobban összekössük. Ez Európának hozzáadott értéket adna. Most a KCDI következik. Köszönöm. Most a KCDI-ra térünk át. Kérem a kollégákat, hogy ne beszéljenek többet, mint egy perc. Márten úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az idegenforgalomról szeretnék beszélni. 12 millió turista érkezik a Kanári-szigetekre évente, és nyilván a turizmus akkor a legjobb, hogyha biztonsággal működik. Drámai következményekkel bír bármilyen természeti csapás, különösen a, a Kanári-szigeteken, hiszen Ugye itt nem csak a légitársaságokról van szó, hanem tulajdonképpen az egész ágazat, az egész szolgáltatási szektor hotelekre utalhatok, illetve különböző étteremekre. Az ötnapos légtérzár éppen ezért 57,3 millió euró veszteséget okozott a Kanári-szigeteken. Hát lehet, hogy az éjszakai utazások, repüléseknek a tilalmát is fel kellene oldani. Én azt gondolom, hogy a krízist jól sikerült kezelni, viszont mindenképpen figyelni kell arra, hogy bármikor megismétlődhet. Kaltenbacher asszony következik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt jelenlevők! Szeretnék köszönetet mondani azért az álhatatosságért, amit az utasok biztonsága és jogai tekintetében mutatott. Nem csak a pénzügyi szektorra kell odafigyelni, hanem az utasok biztonságára és jogaira is. Ugyanis nagyon sokszor nagyvonalúan járunk itt el. Nem csak a utasokról van itt szó ebben a kontextusban, hanem azokról is, akik a földön maradtak. Az az utasok jogait tekintve, főleg a tájékoztatásra vonatkozóan szeretném, hogy dolgozzanak tovább, mert nem mindenki fér hozzá például az internethez, összeomlottak a telefonrendszerek, az idősebbek pedig nem feltétlenül értenek az internethez, így nem jutnak hozzá az infókhoz. Tehát nem mindenki utazgat napi szinten, mint talán mi, hanem nagyon sok turista, főleg az idősek közül nem jutottak hozzá a tájékoztatáshoz, úgyhogy ezért kérem, hogy ezen a területen dolgozzanak még tovább. Köszönjük szépen, most pedig Ferére kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a vulkáni kitörés okozta helyzet oda vezetett, hogy nagyon nagy problémákkal konfrontálódtunk, hál' Istennek úgy tűnik most már javul a helyzet, mégis a gazdaságban nagyon nagy kihatása volt ennek. Ezért ki kell emelni, hogy nagyon fontos a prevenció. Nyilván nem lehet megelőzni egy-egy ilyen vulkáni kitörést, hiszen ez tényleg lehetetlen, de minden egyes rendelkezésre álló intézkedést be kell vetni, hogy csökkentsük a kihatásokat. Hogyan lehet ezt megtenni? Jobb koordinációval természetesen. És nyilván más intézkedéseket sem szabad háttérbe szorítani. Gondolok itt az egységes európai égboltról, a liberalizációról, illetve a privatizációról tekintettel az európai légiközlekedési felügyeletre, ellenőrzésre. Nagyon lényeges, hogy ez azonban transzparens maradjon ez az egész folyamat, hiszen közérdeket szolgál a légi utasok biztonságának szavatolása. Köszönjük szépen! Következő Bergman. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Igen, tisztelt elnökasszony, biztos úr! A légi közlekedés zavarairól beszélünk, és a eh, gazdasági kihatásairól. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy eh, az európai polgárok biztonsága a legfontosabb. Biztos úr, számos intézkedés született. Most azonban alternatívákról kellene gondolkoznunk. Például a transzeurópai nagysebességű vasútról, hiszen ez kevesebbet is bocsát ki. Rübik úr kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim. Fontos az, hogy elgondolkozunk azon, hogy körülbelül 2000 vulkán van a világon, és 50 aktív pillanatnyilag. Ez nem egy európai probléma. Ez a nemzetközi légiközlekedés problémája. És főleg a kutatásban kellene kimutatnunk, hogy hol vannak kockázatok, és hogy hol vannak a felelősségek. Éppen ezért szeretném megkérni a biztos, hogy az Eurocontrollal együtt esetleg az Európai Kutatási Tanácsot is bízza meg azzal, hogy kutatásokat folytasson. Végezetül a repülő kapitánya viseli a felelősséget. Így a fogyasztó is eldöntheti, hogy vállalja a kockázatot, vagy nem. Ha nem vállalja, nem repül. Azonban szerintem a kérdést objektív módon kell kezelni. Köszönöm, Rübig úr! Kelly úr, egy perc. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Sono Kézé híres ír, író hasonlóképpen gondolkodik, hogyha lefelé nézünk, akkor a környezetet látjuk, hogyha fölfelé nézünk, akkor a vulkáni hamut látjuk, ez megtizedeli a repülőgépeket, aztán ha másfelé nézünk, akkor látjuk a bankokat, amelyek a gazdaságot tizedelik meg. Először életemben két napot vett igénybe, hogy hazamenjek, másodszor Két és fél nap volt, hogy Brüsszelbe menjek, és sok időt vett igénybe, hogy most ide eljöjjek. Nagyon nehéz volt jegyet venni a Eurostarra. Kell egy kreditkártya, aztán kell egy jegy, és transzit utas esetén ez nagyon nehéz. Mindenképpen arra kérem a bizottságot, hogy a kompokat fejleszte tovább, és a vasúti összeköztetést is. Elnök, köszönöm. Ajala asszony 30 másodpercben, mert ön már hozzászólt egyszer. Köszönöm, nem én vagyok az egyetlen hasonló helyzetben, de annyit szeretnék mondani, hogy az összes rendelkezés álló technológiát föl kell használnunk ahhoz, hogy felmérjük ezeket a kockázatokat. Toulouse-ban voltam, és ott bemutattak egy olyan rendszert, ami a műholdas rendszerrel rendszer segítségével fel tudja mérni a kockázatokat. Szeretném tudni, hogy ezt eh, használják-e, vagy fogják-e használni ezt a rendszert, a műholdas rendszert. Köszönöm, Ajel asszony! A Catch the Eye-t befejeztük, és most a biztos úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az érdekes, részletes hozzászólásokat ehhez a I had only three minutes. hamu problémához. Igazából csak három perce volt az elején, most sokkal több, legalább tízszer ennyi időt tudni erről beszélni. De rövid leszek, ne féljenek. Nem leszek túl hosszú. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon izgalmas időszak volt, és rendkívüli és megint jön. Nyilvánvaló, hogy ez a vulkán megint ki fog törni. Ez életünk része marad, és nem az Eja az egyetlen vulkán. Ezen kívül még vannak viharok, hóviharok, és egyéb ilyen dolgok, amelyek történnek, és ezek mind a légi közlekedés ellenségei, és ártanak az üzletnek, ez nyilvánvaló. Hiszen megvan ez a kockázat. Senki sem lehet egyedül felelős ezért a kockázatért. Nem a kormányzatok, nem az Európai Unió, nem a nemzeti kormányok, de eddig az Európai Uniónak nincsen semmilyen kompetenciája a légi közlekedés szabályozásában. Kormányközi testületek foglalkoznak ezzel a témával és nemzeti hatóságok. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy a tragédiák előrejelzése, a vulkánkitörések előrejelzése lehetetlen. És végezetül pedig a fogyasztó dönti el, hogy repül-e vagy nem repül. Hát mindjárt tudjuk, hogy vannak késlekedések, hiszen például a hó alatt sem volt könnyű leszállni a repülőterekre, meg ilyen dolgok. De hogy most ki mit tett, ki volt késő. Tehát a hamu veszélye reális veszély. És igazából nem tudjuk, hogy tudományos megoldásokat kapunk, hogy mekkora részecske veszélyes a gépekre nézve. Hiszen a részecskéknek lehet kisebb mérete, nagyobb mérete, de senki nem tudja pontosan, hogy melyik részecske mikortól nem veszélyes a repülőgépek hajtóművének. Ez egy nagyon bonyolult dolog. Az a repülőterek lezárásáról szóló döntés az összes érintett intézmény hozta, amely ezért felelős. Valaki megkérdezte, hogy ki felelős a légtér lezárásáért. Ki legyen felelős, ha nem zártuk volna le, és valami történt volna? Vagy valami történne? ha mi, illetve az Eurocontrol megpróbál bonyolult megközelítések segítségével megoldást találni, akkor ez nem könnyű. Nem volt könnyű a vita. Hiszen óriási volt a felelősség. Hiszen a légiközlekedés biztonságáról volt szó. És a repülőgépek biztonságáról, az életek biztonságáról. Tehát szerintem viszonylag gyorsan cselekedtek ilyen körülmények között. Hiszen a vulkán kitörés mégiscsak egy rendkívüli dolog volt, ami a jövőt illeti. Néhány említette, hogy a kulcskérdés az, hogy hát mi a helyzet Indonéziával, az Egyesült Államokkal. Ott a pilóta kezében van a felelősség. A pilóták Európában elutasítják ezt az új felelősséget. És az európai légiközlekedés nagyon zsúfolt. Hiszen itt nagyobb rugalmasságra is szükség van, és világosabb adatok. Uh, possible threats, possible risks. Tehát itt jobban fel kell becsülnünk a veszélyeket. Nem tudom, hogy Indonéziában mi van, de az Egyesült Államokban nagyon egyszerű a rendszer, a pilóta dönt, hogy hogyan repülje körbe a hamut. De Európában először valamilyen közös megközelítést, metodológiát kell kialakítanunk, hogy hogyan becsüljük fel a veszélyt. Ami az utasokat illeti, el kell, hogy mondjam, hogy következetesen a bizottság részéről azt hangsúlyoztuk, hogy az utasok jogairól szóló jogszabályokat be kell tartani. Ezeket a jogszabályokat be kell tartani, és pedig a tagállamoknak kell betartani. A legtöbb tagállam és a legtöbb légitársaság nagyon komolyan is veszi ezeket az utas jogokat. Negatív példák is akadtak bőven. Azonban legtöbbször az államok komolyan vették ezt, és el kell gondolkodnunk azon, hogy mi a tendő, hogyha túlzottan visszaélnek. A utasok jogaival, illetve nagyon excesszív módon értelmezik azokat. Azonban jól működött az utasok jogairól szóló jogszabályok együttese. Tehát az utasoknak információt kell adni, az utasoknak kártérítést kell adni, vagy pedig máshogy eljuttatni a célra. természetesen óriási program ez az egységes európai égbolt, és áramvonalasítja az egész menedzsmentet. A közlekedési tanács nagyon együttműködő volt, és nagyon sok döntést hozott. Ezeket más körülmények között sokkal lassabban hozták volna meg de el kell mondanom, hogy nagyon jó volt az együttműködés a közlekedési tanács során a tagállamokkal. Mik a dolog tanulságai? A szabályok egyszerűek, és nagyon világosan le vannak írva, Rén, Almunia és jó magam által megfogalmazott szövegben állami segítséget akkor lehet nyújtani, amennyiben a tagállam úgy dönt, hogy elég oka van annak, hogy állami segítséget kapjon egy légitársaság, amely bajba jutott. Hiszen a légitársaságnak kell törődni az utas jogaival. A tagállamok úgy gondolják, hogy ez egy rossz helyzet, és Ilyen esetben lehet állami segítségét nyújtani, de ezelőtt nagyon pontosan fel kell becsülni a helyzetet, hogy ne legyen piaci torzítás, és hogy ne kerüljen senki jogtalan piaci előnyök. Ez vonatkozik a légitársaságokra is. Ez szerintem tisztességes megközelítés. És a verseny jogi osztályunk nagyon alaposan megnézi az ilyen eseteket. Pillanatnyilag nem tudom, hogy valaki igényelte volna az állami segítség engedélyezését. Valaki említette, hogy a légitársaságoknak biztosításaik is vannak. Én is megkérdeztem, hogy hogyan néz ez ki. Hát több mint lehetetlen, hiszen nem lehet a terméket leírni. Vagy ha le tudjuk írni, akkor olyan drága, hogy nem lehet megengedni a biztosítást. De mindenképpen eh, folytatjuk a megbeszéléseket, hogy hogyan eh, kezeljük eh, az ilyen rendkívüli helyzeteket, amely megbinítja a légi közlekedést. És közgazdászként pedig nagyon sok mozgásteret látok a fantáziák számára. Tehát, hogy mik legyenek a veszteségek, hogyan definiáljuk az igazi következményeket. Amikor vulkáni hamu van, ami ellen keresetet lehet benyújtani. Ami az alternatív közlekedést érinti. A ten megbeszélésre nem sokára sor kerül majd, és ezen az egyéb közlekedési modalitásokról is tárgyalunk majd. De én is megkérdeztem a vasúta képviselőit, hogy mit lehet tenni és mit tesznek, hogyha ilyen válság van. Nagyon sok érdekes információt küldtek mentesítő járatokról, de az információ anyagok azonban még eléggé szegényesek. Azonban nagyon fontos prioritás lesz a jövőben, hogy jobb információnk legyen a egyéb lehetőségekről. De természetesen, hogyha válság van a légiközlekedésben, akkor az utasok haza vitelének a leglényegesebb eszköze a vasút, de még pillanat. De nagyon fontos a tervezési szakasz. Tehát nem csak az Amadeus, de egyéb programok is. Nagyon érdekesek. Természetesen meg kell, le kell vonnunk a konzekvenciákat, és ezek pedig előbbre visznek majd minket. Hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek egy eh, áramvonalasított eh, légi közlekedéshez vezetnek. Azonban ismétlem, hogy a vulkánok nem engedelmeskednek a szabályoknak. És nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben is lesznek rendkívüli események. Ezzel együtt kell élnünk. Létezik a kockázat. És ez a tervezés